Nos, akkor folytatjuk a munkát. A tegnapi jegyzőkönyv elfogadásra vár. Napi rendelőt? Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék hozzászólni a 16-os pontjához a jegyzőkönyvnek. A 16-os pontja éppen arra emlékeztet, hogy én kértem azt, hogy egy vitát folytassanak le az én parlamenti mentelmi jogommal, és ezt önök elutasították. Tehát ez pontosan ellentmond annak, amit az imént az elnök asszony, Angelili asszony mondta, aki azt állította, hogy szót kaptam tegnap az parlamenti mentelmi jogommal kapcsolatban. Ez nem igaz. A parlament megtagadta egyik tagjától az legfőbb védelmet, oly módon, hogy senki sem szólhatott ezzel a témával kapcsolatban a plenáris ülésen, sem maga az érdekelt, sem azok, akik védevelmükbe vethették volna, se szavazatmagyarázat, semmilyen más módon, és kérem, hogy ezt mindenképpen vegyék figyelembe, illetve jegyezzék fel. Köszönöm. Ugye? Köszönöm. Úgy tudom, hogy akkor ez egy megjegyzés volt a jegyzőkönyvhöz, amit feljegyeztünk, és akkor megyünk tovább a napirend szerint.